bizottsággal együtt is ezen országot illetően, amely oly közel áll hozzánk, továbbra is szolidárisan együtt tudunk működni. Elnök, köszönöm Harms kolléganő, következőként a konzervatív frakciója részéről Kovál kolléga kap szót másfél percben. Dziękuję bardzo, e, panie przewodniczący. Köszönöm elnök